Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Itt az ideje, hogy folytassuk a munkát. Tegnap Tegnap délután tartottuk a koordinátorok ülését, az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet éppen most osztják ki, és ha nem érkezik ellenvetés ezzel kapcsolatosan, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. May I Szeretném tájékoztatni önöket arról, az amerikai kereskedelmi kamara képviselői is itt vannak velünk ma az ülésünkön. Velük együtt tartottunk egy munka reggelit, és a Dohai fejlesztési fordulóról beszéltünk. Köszöntöm őket, és remélhetőleg élvezetes lesz számukra az ülésünk. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, mert ki kell térnünk erre a kérdésre is. Kérném a figyelmüket. Please, I need your attention because... Kérném mindenkinek a figyelmét, mert döntést kell hoznunk. Ugyanis a tanácssal és a bizottsággal formális tárgyalásokat kell kezdenünk hogy az első olvasatban megállapodásra jussunk a kétoldalú védzáradékról, az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodásról. Ez rendkívül fontos, Az INTA általános elvének megfelelően a rendes jogalkotási eljárás keretében Kérnék mindenkit itt baloldalon, a terem baloldalán, hogy figyeljen ide. We have started our meeting. Elkezdtük az ülést. Úgyhogy a beszélgetéseket a termen kívül kellene megtartani. Tehát az INTA általános rendelkezésének megfelelően ugye a rendes jogalkotási eljárás keretében folynak a tárgyalások, és a koordinátorok február 23-án erre vonatkozóan a döntést jóvá hagyták, a következőt javasolnám hogy megkezdhessük a formális tanácskozásokat a tanácssal és a bizottsággal. Az első olvasatban való megállapodás érdekében másodszorban ugye a jóváhagyott jelentés kell, hogy képezze a tárgyalási mandátum alapját, és a tárgyalási csapatban részt vennénk, ugye jó magam, elnökként, az előadó Szálba úr, illetve Lange úr, Stardi úr, Fajrar és Solc úr az árnyékjelentéstevők. Ez lenne tehát a formális döntés, amelyet meg kell hoznunk annak érdekében, hogy folytathassuk ezt az anyagot. Van-e ellenvetés a javaslata kapcsolatban? Nincs ellenvetés. Rendben, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Akkor most át is térhetünk a 9-es napirendi pontunkra. Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal. Az előadónk, tudják, Metin Kazák. És erről a jelentésről szavazni fogunk a módosításokról, illetve magáról a jelentésről. Azt javaslom, hogy kezdjük akkor az egyes módosító indítványjal. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom tehát a szavazást. Igen, akkor én igennel szavazok. Elutasítottuk. Kettes módosító indítvány. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas és négyes, ezekről együtt szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Én ellene szavazok. Elfogadtuk. Következik a szóbeli módosítás, az egyes szóbeli módosítás. Ellenvetés van-e? Semmi, nincs ellenvetés, akkor szavazunk mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük. Én igennel szavazok, kérem ezt vegyék figyelembe, és az eredmény elutasítottuk. Microphone, please. Az én gépem nem működik, és én mellette szeretnék szavazni elnök. Át tudna ülni esetleg máshova, és egy másik szavazógépet használni? Akkor megnyitjuk ismételten a szavazást. Tehát a szóbeli módosításról szavazunk, az egyes számú szóbeli módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Most tudod szavazni akkor? William Dartmouth most le tud adni a szavazatát? Rendben, akkor elfogadtuk. Hetes módosító indítvány. Ezt visszavonták. Kettes szóbeli módosítás. Van ellenvetés? Szavazunk akkor. Mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor ezt ellenőrizzük, a 12-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszumos indítvány, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es sokafogyottá válik, 18-as, visszavonták, kettes módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es sokafogyottá válik, a következő úgy szintén, Térjünk át a hármas módos kompromisszumos indítványra mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, 27-es, a többi okafogyottá vált, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas szóbeli módosítás mellette kiszavaz. Elnézést, ellenvetés van, a szóbeli módosítás ellen nem, akkor mellette kiszavaz. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 okafogyottá válik, 31 úgy szintén, 32-est visszavonták, 30 okafogyottá válik, 33, 34 visszavonták, 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a, a 36-ost. Megnyitom a szavazást. Én ellene szavazok, mondja az elnök, és az eredmény elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as, mellette, 38-as mellette. A 37-est elutasítottuk, de ellenőrizhetjük a 37-esről, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 38-as következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ugyanez vonatkozik a 40-esre, 41-esre. Igen, elfelejtettem megjegyezni, hogy nem csak a 39-esről szavaztunk, hanem a 40-esről és a 41-esről is. Együtt szavaztunk tehát. Szeretnék ezt ellenőrizni? Rendben, tegyük meg, akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 39, 40, 41-es, együtt szavazunk erről a három módosításról. És most ellenőrizzük. Én ellene szavazok, mondja az elnök. És elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-as, 43-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos indítvány mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik, miután a többi okafogyottá válik, a hatos kompromisszumos indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszumos indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Én ellene szavazok, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig következik az 59-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 64-es, ellenőrizzük a 62-es esetében az eredményt, megnyitom a szavazást. Én ellene szavazok, mondja az elnök. Elfogadtuk. 64-es, mellette, ellene szavaz. ki tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos indítvány mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 67-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor a 68-ast, megnyitom a szavazást. Most tehát a 68-as módosítás eredményét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumos indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes kompromisszumos indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetvenhetes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszumos indítvány mellette, Csak egy szót szeretnék hozzátenni a relevant member states, a 11-es kompromisszumos indítványhoz. Van ellenvetés ezen szóbeli kiegészítés ellen, tehát relevant member state, ez a relevant szó kellene, hogy bekerüljön a szövegbe. Nincs ellenvetés? kérdezi az elnök. A szóbeli módosítás kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor ezzel a kiegészítéssel szavazunk mellette. Zsadó kollega. Tehát ön ellenzi ezt a kiegészítést? Tehát akkor a kompromisszumos indítványról szavazunk a szóbeli kiegészítés nélkül. 11-es kompromisszumos indítvány mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 82-es következik, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 83-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszumos indítvány mellette. Igen, mondja az elnök, a 83-as nem fogadtuk el, úgyhogy következik a 84-es mellette. Ellene. Tartózkodás. A 84-esről szavazunk. Ha a 83-ast elfogadjuk, ezért kell akkor a 84-esről szavaznunk, és ezt tesszük akkor most, ismételten szavazunk a 84-esről. Mellette ki szavaz? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 85-ös. És ez a 12-essel összeegyeztethető, tehát a 85-ös mellett kiszavaz. 85-ös. Még mindig a 85-ös. Nem válik okafogyottá. fogyottá. mellette, kiszavaz mellette. A kompromisszumos indítványról már szavaztunk, a 12-esről már szavaztunk, és el is fogadtuk. Úgyhogy most a 85-ös következik. Egy szó módosult ebben a módosításban, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, Elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. A 85-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig áttérünk a 92-es módosító indítványra mellette szavaz? ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 93-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És most a záró szavazás, elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Most lezárom a szavazást. És ne ezt a jelentést elfogadtuk, úgyhogy gratulálok az előadónak. And to the shadow rapporteurs. És persze az árnyék előadóknak is gratulálunk. Akkor térjünk át a következőre.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 Kérek mindenkit, hogy figyeljen, újra szavazunk. A tízes napi rendi pont a következő. A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás. A jelentés tervezett módosításainak elfogadása Júlió Winkler az előadó öt módosító van. És ma csak a módosításokról szavazunk. A záró szavazásra csak augusztusban kerül sor. Akkor nézzük a szavazást. Az öt módosítást maga az előadó javasolta. Lehet egyben szavazni róluk? Ellenzi valaki azt, hogy egyben szavazzunk az öt módosításról? Igen. A kérdés az, és úgy gondolom, hogy az, remélem jól értem a kérdést, a, tehát hármat elfogadnánk, egyet pedig nem, akkor megosztjuk a szavazást. Ha ez a kérdés, akkor nézzük. Kettes módosító indítványt ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A bevezető rendezhetéshez az egyes módosító eh, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Uh, Most elfogadtuk ezzel a módosító indítványokat, és uh, az előadó javaslatának megfelelően elkezdjük a hivatalos háromoldalú tárgyalásokat. Az első olvasatban való megállapodást megcélozva a, az eljárásbeli szabályoknak megfelelően. Először tehát a bizottsággal és a tanácssal hivatalos tárgyalások az első elolvasatban való elfogadásra, másodszorban pedig a a tárgyaló testület mandátumnak elfogadása lesz, valamint ezt követően Júlió Winkler az előadó és az árnyék előadó Kutas úr, Scholz és Zeradió képviselők számára teszem fel a kérdést, hogy, illetve ők fogják utána ezt megfogalmazni, elfogadjuk az eljárást. Köszönöm szépen. Akkor térjünk vissza a tegnap kihagyott hármas napi rendi pontunkra, hiszen Muscadini kollégina tegnap nem volt velünk az elején. Bizonyára tudjuk, hogy a származási országok feltüntetéséről van szó. Mi van ma magukkal? Még, még nincs nyári szünet. Ez csak a jövő pénteken indul. Kérem, figyeljenek. És a nem képviselőktől azt kérem, hogy ne társalogjanak a termen belül. Ez persze mindenkire vonatkozik. Ez nem nyilvános beszélgetésnek a helyszíne most. Jó, akkor térjünk tehát vissza a munkánkhoz. Hármas napi rendi pont. Muszkádéni kollégén a jelentés tervezete harmadik országokból behazott egyes termékek származási országának feltüntetéséről. Mint önök is tudják, nemzetközi partnereinkkel ellentétben az Európai Uniónak nincsen olyan rendelkezése, amely harmadik országok beli importőröket a származási ország feltüntetésére kötelezni a termékeken, pedig ez létfontosságú információ az EU fogyasztói számára. Az Európai Parlament már elfogadta igen nagy többséggel az erre vonatkozó állásfoglalást, ez tavaly év vége felé történt. Most lehetőségünk van arra, hogy megvitassuk a jogszabály tényleges javaslatát. És ezzel megadom a szót a kolléginának és eh, alelnöknek, eh, Krisztiána Muscardini asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! A kollégák bizonyára tudják, hogy már kétszer volt lehetőségünk arra itt a szakbizottságban, hogy véleményt cseréljünk erről a kérdésről és eh, az elnök joggal emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament plenáris ülésén már nyilatkozott arról, hogy kívánatos lenne, hogyha lenne egy olyan rendelet, amelyben az Euró, amelyel az Európai Unió a gazdasági versenytársainkkal kapcsolatban egy ilyen tervezetet készítenek. 2005-ből van ez, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy most módosítások szülessenek. Tartalmilag Ha megfontoljuk azt, hogy az elmúlt öt évben mi minden történt, nos akkor mégiscsak látható, hogy néhány ponton javítani kell az eredeti szöveget. Csak így lehet egyértelművé, hatékonyabbá tenni. Ma már ugye a Lisszaboni szerződés is hatályban van, melynek alapján együttdöntési jogköre van az Európai Parlamentnek, azaz a politikai súlya növekedett, valóban szükségessé vált a módosítások javaslata. Remélhetőleg ezeket el is fogják fogadni a közeljövőben. A módosítások révén vagy új kategóriákat kell felvenni, illetve kiegészítésként beiktatni. A bizottság javaslata is ez. A bizottság más alkalmakhoz hasonlóan már a szakbizottságban is szólt a módosításokról, és tulajdonképpen a bizottsággal eddig rendben is van a dolog. Most sokkal inkább arról van szó, hogy a módosítási kéréseket véglegesen egyeztessük. Biztos, hogy lesznek egyéb kérések és módosítási javaslatok a kollégák részéről. Azt kérem, hogy szeptemberben térjünk erre véglegesen vissza. Nem, nem, augusztusban javít az előadó, tehát augusztus 30-án tárgyalunk erről a tervezetről, és azt követően lemér, remélhetőleg sikerül majd az eddig sikeres munkát kellőképpen lezárni. Köszönöm szépen Muszkárdini asszonynak, és itt van tehát a jelentés tervezet, amelyről most meg is nyitom a vitát. A bizottság tagjai kapják meg a szót. Molto brevemente, perché su questo tema... Nagyon röviden, elnök úr. Ugye ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ahogy mondtam, már korábban is foglalkoztunk az általános politikai megfontolásokról mindenképpen. A parlamentben is szavaztunk erről, illetve hasonló kérdésekről. Két dolgot mindenképpen el kell mondjunk. Egyrészt azt, hogy támogatjuk azt, hogy szabad kereskedelem legyen, ez nyilvánvalóan Európa versenyképességének érdekében áll. Másrészt azonban a szabályok kölcsönösségét is meg kell óvnunk. Ez a főpartnerekre vonatkozik, de a konkurensekre is. Egyesült Államok, Kína, Kanada, Japán, India, hiszen itt olyan, ezek az országok olyan jogi eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel mi nem. A versenyképességük, tehát a versenyképesség kiinduló helyzete nem ugyanaz nem vagyunk azonos szinten versenyképességi feltételek szempontjából. Muscardini asszony jelentését éppen ezért nagyon köszönöm, köszönöm a munkáját, hiszen pontosan ezeket a hiányosságokat próbálja megszüntetni. Két célja van a módosító indítványoknak. Egyrészt, hogy védjük a fogyasztókat, és meg kell kér, ugye azt vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt a legjobban megtenni. Ne feledjük el, hogy az Európai Uniónak elég területe, egyéb területeken további gyengeségei vannak az élelmiszerágazatban például. Erősebben kell fellépnünk, sokkal hatékonyabban a hamisítányokkal, hamisításokkal szemben, és egy sor kérdés merül itt fel a a textil ruházati ágazat, hiszen hamisítás, utánzatok, egy sor probléma van, nagyon sok ágazat van a nemzetközi áruforgalommal kapcsolatban, ahol sokkal jobban kell védeni a piacot, sokkal jobban kell felügyelni. Ezért úgy gondolom, hogy most fontos, hogy közösen tegyünk erőfeszítéseket ez, a, ez rendelet lesz, kötelező érvényű minden tagállam számára. Ez azt is jelenti, hogy ha akarjuk, ez kodifikáció. Amint hatályba lép, sokkal jobb lesz a hatékonyság. Köszönöm szépen. Oui, merci, a zöldeknek adom meg a szót. De manière générale, nous soutenons la démarche de Madame Muscardini, du rapport. Köszönöm szépen. Általában támogatjuk Muszkádéni asszony felfogását. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és állást foglaljunk, különösen ami a listát illeti, a tanács sokkal korlátozóbb felfogást mutat. Két megjegyzésem van bevezetőként. A jelentést azt hiszem összekever dolgokat. A made in szempont ezt a, az öko címkével vagy a szociális címkével összekeverik, és pedig nem lenne szabad. A származás megjelöl, az eredet megjelölés és a, az előállítás módja nem összekeverendő. A, tehát a származás és a termelési mód, vagy gyártási mód, ez két dolog. Támogatjuk a, a jelentés, de úgy gondolom, hogy külön kell tehát az öko és a szociális címkét a származás, az eredet megjelöléssel. A másik dolog pedig, ami szintén fontos, és erre valószínűleg módosítót is be fogunk nyújtani, arról van szó, hogy az előadó hogyan hogyan akarja elő hogyan akarja hangsúlyozni azt a tényt, hogy megfelelő európai termékek legyenek és másrészt olyanok, amelyek kívülről is származnak. Ezzel kapcsolatban az a fontos számunkra, hogy a, azok az országok, ahol nincsenek ilyen, nincs ilyen jelölés, azokat is engedjük. Tehát az nem jó, hogyha vannak olyan, ha azt jelentjük ki, hogy ahol vannak ilyen jelölések, az jó, és ahol nincsenek ilyen jelölések, az nem jó. Azt nem lehet mondani, hogy amit itt gyártanak, az jobb lenne, vagy mint az, amit máshogy gyártanak. A jelölésnek nem ez a célja. Köszönöm szépen az árnyék előadó is kér szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen csak megerősíteném azt, ami elhangzott. Támogatom természetesen a jelentést. Muszkádini kollégina jelentését, de jelezném azt is, hogy ez a jelentés a tanácssal való kapcsolatunk szempontjából is fontos. Ha elfogadja a plenáris ezt a jelentést, akkor arra is figyelni kell, hogy ez majd egy nagy, szélesebb körű EU stratégiában is helyet kapjon. Ugye nyilvánvalóan közvetlen hatása lesz ennek a tagállamokban, nem csak azt akarjuk, hogy erősödjenek a nemzeti gazdaságok, hanem azt is, hogy a termelékenységben eddig tapasztalható előnyünk megszilárduljon. Emellett a versenyképességet is biztosítani kell. Ezért tartom fontosnak a globális piacon a kölcsönösséget. A nagy konkurensek, a partnerországok, az Egyesült Királyság, Kanada, India, ugye már felsoroltuk őket, ezek már rendelkeznek megfele olyan jogi eszközökkel, amire nekünk is szükségünk lenne, de sajnos még nincs. Tehát ezt a hiányt meg kell szüntetni. Olyan termék pecsét, vagy termék címke szabályozásra is szükség van, amely a, a Európa, amely az Európában gyártott termékeknél európai származású termékeknél megjelenik, és így jelöli, hogy mely az, amely nem idevaló, és mely az, ami idevaló. A következő dolog pedig, hogy ami a vállalatot, vállalatokat illeti, gyakran halljuk részükről, hogy ez a jelölés bürokratikai, vagy bocsánat, bürokratikus adminisztratív terhének nem lenne szabad túl túlzottnak lennie. A címkézési vagy a jelölési kötelezettség tehát nevezesen túlzott adminisztratív ráfordításhoz, a vállalatok túlzott terheléséhez, és talán ezt még be kellene írni, hogy ezt nem akarjuk. Általában természetesen támogathatjuk ezt, de két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik a kereskedelmet befolyásolja, a másik pedig talán a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jó akaratára építve sokkal profánabb dolog, mert a polgári szabadságjogokat befolyásolja. A dokumentum ugye azt mondja, hogy fel kell hívnia a figyelmet a kereskedelmi csere jogi környezetére, és arra, hogy jogvita esetén mely jogszabály legyen mértékadó. A nemzetközi kereskedelmi szerződéseknek még ha nem is a többsége, de rem, egy jó része szerint a jogvita rendezés a brit jog alapján történik. Erre van az utalás. Ez nagyon jótékony eljárás, megoldás, és a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a brit jogra való utalása a szerződő felek előnyét is szolgálja, egyébként nem vennék be nyilvánvalóan. Meg kell, hogy mondjam, hogy rendkívül aggasztónak találom azt, hogy az a kérdés, hogy egy hogy jogvita esetén mely e, jogszabály legyen a rendezés alapja. Ugye a szerződő felek a kereskedelmi tárgyalások vagy kereskedelmi megállapodások felei ha megválasztják eh, a a vitarendezés alapjául szolgáló nemzeti jogrendet tulajdonképpen ezzel megszűnik. Én eh, ezt a lehető legnagyobb mértékben ellenezném, illetve jelezném, hogy ellenzem. Remélem más frakciók is csatlakoznak hozzánk eh, a, ebben. Tehát biztosítani kell azt, hogy a szerződő feleknek legyen lehetősége arra, hogy meghatározzák, hogy mely jogrend szerint akarják a vitát rendezni. A bizottság jó akaratára szeretnék támaszkodni, most már nem teljes mértékben kereskedelmi kérdés a második dolog. Mindannyian politikusok, Európai Uniós állampolgárok vagyunk, és a többi, és a többi az Európai Uniós tagállamok állampolgárai. Ugye azt mondjuk, hogy a jog, európai jogszabály harmonizáció előnyös lehet. A közleményben az akciótervben, amely a Stockholmi program végrehajtása kimondja a preambulumban, hogy európai nők és férfiak joga, hogy teljes mértékben élvezzék a biztonságot, garantáló környezetet. Ez így van. A harmonizációba vetett bizalom, ha szabad azt mondjam, rendkívül beteges gondolat. Az európai eh, elfogató parancsodása alá, és káros az európai állampolgárok számára az én választor eh, eh, körzetemben is, akiket több mint például tőlem, a választókörzetünkben voltak több mint száz napra börtönbe zárták, e, e, és e, az eljárásra vártak. Három évig, évbe telt, mire az eljárás megindult. A magyar hatóságokat megkeresztük természetesen, és felhívták a figyelmüket erre a helyzetre. Nyilvánvalóan a, a vádat nem ejtették. De azért az egyes európai tagállamokban a jogrendszer nem azonos, és vannak olyan tagállamok, melyek jogrendszere sokkal nagyobb, tiszteletnek, nagyobb tisztelettel övezi az egyén jogát. Tehát például az, hogy börtönbüntetés eljárás nélkül nem lehet, nem mindenütt van, de az egyik ország, ahol van, az az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyság és más országok számára tehát ez a rendelkezés azt jelentené, hogy csökken az egyén joga, csökken a biztonságok, csökken a, a számukra biztosított igazság, és a szabadságuk lesz kockáztatva. Azt kérem tehát a politikai frakciókat, különösen a baloldalt és a liberálisokat, akik egyébként nagyon is védik a polgári szabadságjogokat, hogy ne feledjék el azt, hogy a harmonizáció, hogyha nem megfelelő, ahogy a Stockholmi programban megnyilvánul, az káros az állampolgárokra. Köszönöm. A bizottság képviselőjének adom meg a szót. Ah, uh, Nem, elfelejtettem először a képviselőnek megadni a szót, a bizottság később kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szerettem volna hozzászólni, elmondani a mi álláspontunkat. Alapvetően Egyetértünk a jelentéssel, köszönjük is az elvégzett munkát, azonban ami már elhangzott Rinaldi kolléga úr részéről is, az elmúlt hetek során természetesen a gazdaság is hangot adott aggodalmának, hogy a bürokrácia, bürokratikus lépések számának növekedése a rendszer átláthatóbbá tétele érdekében felverheti a termelési árakat és ezért szeretném megemlíteni, hogy a 4-es 5-ös pontban említett megközelítést osztjuk ugyan, azonban az E pontban talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy nem lenne érdemes még egy kicsit részletesebben fogalmazni, pontosan, hogy tegyünk ezen aggodalmak ellen, és hogy a kritériumokat még egyszer egy kicsit világosabban megfogalmazzuk, az európai fogyasztók védelmében. Itt egy módosító indítványt szeretnénk majd talán javasolni. Egyébként köszönöm az elvégzett munkát. Most kérem a bizottságot, hogy szóljon hozzá. Thank you, Chairman. And thank you to the... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak és a bizottságnak is a a javaslatra vonatkozó munkáját. Mint önök is tudják, az előadó által javasolt módosításokat eh, már korábban megtárgyaltuk, és mi is egyetértünk azokkal. A Lisszaboni szerződés értelmében jobb egyensúly kialakítására van mód a mellékletek módosítására vonatkozóan is. Ami a vállalatok számára felmerülő költségeket illeti, nyilvánvalóan a végrehajtó rendelkezések során a, a rendelet végrehajtására vonatkozóan ez fontos szempont lesz. És a legkevésbé költséges, a legkevésbé administratív, vagy a legkevesebb administratív terheket kirovó eljárás kívánunk majd kialakítani. A környezeti kérdések a címkézéssel kapcsolatban osztjuk azt a véleményt is, hogy a származási hely meghadását az, az egyéb címkéktől külön kell választani pedig, és fontos az a fogyasztó számára. Nem beszéltünk korábban azonban egy kérdésről, amit a bizottság majd részletesebben megtárgyal, bár nem volt még lehetőségünk, időnk arra, hogy a jogi szolgálatnak jogi szolgálattól további részletesebb véleményt kérjünk. Ez azok a módosítók, ahol az előadó a minimális harmonizációs szintet kér a különböző tagállamok büntetési rendszereivel kapcsolatban. Meg kellene vizsgálni, hogy milyen szabályozásra van szükség a bizottságtól. Köszönöm. Mm, esetleg megpróbálna reagálni a bizottság arra a két dologra, amit én felvetettem. Mert ha nem tud, akkor írok. És akkor írásos választ kapok. De az, hogy két nagyon súlyos kérdést így ignorál, vajon a bizottság válaszol a feltett kérdésekre? Hát, hogy őszinte legyek, és nagyon őszinte legyek, nem igazán értettem a jogszabályi relevanciát a kérdésében. Ez egy alapvetően politikai kérdés a harmonizációval kapcsolatban. De hát én a szerződő felek, kereskedelmi megállapodások szerződő feleinek azon jogát is megkérdeztem, hogy joguk maradhat-e megválasztani jogvita esetében az, az irányadó jogrendszert. Igen, persze ez a jogszabály a nemzetközi szerződések vitarendezését nem érinti. Hát én rávilágítottam, és elmondom tehát, hogy az adott jogvita rendezésére vonatkozó kérdés. Erre, e, ezt idéztem, és ezt szeretném, a tisztáznak. Na jó, de elnök úr, hát e, ügyrendi megjegyzés. E, credo che ci sia un qui pro quo. L'onorevole Armon. Azt hiszem, hogy itt egy quid pro quo helyzettel állunk szemben. Azt hiszem, hogy egy másik szövegre utalt, és ezzel kapcsolatban nyilatkozott, és joggal, de azt hiszem, itt most konkrétan a stokholmi programról van szó, és ennek igazából semmi köze nincs az eredet megjelöléshez, és ma reggel elsősorban erről beszélünk, és amit a kolléga megemlített, kétségkívül egy nagyon fontos probléma, ennek ellen ezért azt javasolnám neki, hogy a bizottsághoz egy írásos kérdéssel forduljon a témával kapcsolatosan, és itt a stokholmi programról van szó. De ennek semmi köze a mai vitához. És mivel már nálam van a szó, akkor gyorsan köszönetet is szeretnék mondani az összes kollégánál, kollégának, és különösképpen a jelentéstevőnek, és természetesen mindenkinek, aki az elmúlt hónapban olyan volt olyan kedves, hogy foglalkozott ennek a problémának a sokrétű aspektusaival. A parlament ismét megmutatta azt, hogy a párt határokon túlmenően létezik egy közös politikai érdek, politikai akarat azért, hogy európai állampolgárok érdekeit védjük, és ez így helyén való. És ez a célkitűzéseinket is szolgálja természetesen. Egy világos megjelölésre van szükség, ami az itt forgalomba hozott termékeket illeti, és világosan látnunk kell, tudnunk kell, hogy bizonyos termékek esetében miről is van szó. Látnunk kell azt, hogy bizonyos környezetvédelmi szabályokat betartottak-e a termelés során, stb. És ez, ezt a kollégák joggal említették felszólalásaikban. Igyekszem majd azután, hogy a kollégák említették ezeket a bizonyos pontokat, igyekszem majd még jobbá tenni a szöveget. Azt hiszem, időközben azért elértünk egy olyan ponthoz, ahol egy többséget tudunk, meg tudunk valósítani a plenáris ülésen is, és remélhetőleg akkor a tanácsot is sikerül majd meggyőzni ezzel, és talán a tanács is igyekszik majd az észszerű kompromisszumok irányában tevékenykedni. Nem szabad azonban tétlenül tétlennek maradnunk, és foglalkoznunk kell végre ezekkel a problémákkal. Köszönöm. Yes, and... Igen, elnök úr, valóban szólt kértem. Påpekar, jag vill inte på något Eh, Köszönöm szépen. Pusztán azt szerettem volna csak mondani, hogy sajnos eh, a környezeti bizottságban kellett szavazáson részt vennem, úgyhogy a vitának ez a része kiesett. De ha lehet, egy eh, dolgot én is hozzáfűznék. Tudjuk, ehm, fontos részt venni ebben a vitában, annak ellenére, hogy különböző álláspontjaink vannak. Szeretném azonban azt jelezni, hogy a garanciákra vonatkozó javaslat az tulajdonképpen a piaci tevékenységek ellen, de bizonyos piaci tevékenységek ellen való fellépést szolgálja. Nos, ez a javaslat és az, annak tükrében, amiket az előbb mondtam, nos, úgy gondolom, hogy nagyon jó javaslatokat tartalmaz, a jelentés, és én a módosításomban arra szeretnék összpontosítani, hogy melyen termékekre vonatkozzon ez, és melyekre nem, és milyen típusú eredete eh, vagy származás meg, megjelölést kell alkalmaznunk. Remélem, hogy Muscadini asszonyal továbbra is jó lesz az együttműködése kérdésben. De, mint mondtam, kiindulópontnak ez kiváló, jó a munka, és meg fogunk tudni állapodni. Köszönöm. Eh, Tisztáztuk azt is, amit William Dartmouth vetett fel, annak semmi köze tehát a 11-es kérdéshez, hiszen az a tegnapi napi rendi kérdések közé tartozott. Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a módosítók határideje augusztus 30-a ez év. Since uh, our colleague, uh, Mrs. who is rapporteur for point number 11 is... A 11-es pont előadója még uh, Rovol uh, kolléga úton van, azt javaslom, I am uh, informed that she will arrive. Éppen most mondják, hogy uh, Rovol kolléganő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 Dartmouth eh, úr eh, megérkezett, átérünk a 13-as napi rendi pontra, és reméljük, hogy Quisthout Róvol asszony ide ér a terembe. Tehát a 13-as napi rend első vélemény, eszmecsere, bocsánat, első eszmecsere, arról, hogy eh, EU garanciát biztosítsunk az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós projektekhez, amelyek az Európai Unión kívül zajlanak. Kérem mindenki figyelmét, és ne beszélgessenek itt a munka során. Since, uh... Since Mrs. has arrived, so Itt van Quisthoudt Roval asszony, és úgyhogy térjünk mégis inkább vissza a 12-esre. EU mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem. Ahogy tudjuk, az Agri Bizottság saját kezdeményezésű jelentést készít a az EU mezőgazdaságáról és a nemzetközi kereskedelemről, és számos kereskedelmi vonatkozású kérdést is érintenek, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Ezért az INTE véleményt ír az Agri saját kezdeményezésű jelentéséről társbizottságként. Az Agri előadója, Papasztámkosz úr, a vélemény előadója Quisthout Róvol asszony. A menetrend e, megállapítása a két e, e, szakbizottság hatásköre. Felkérem ezzel az előadót, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Äh, Ahogyan már hallhattuk ma reggel, a mezőgazdaság egyelőre még mindig egy nagyon fontos terület, hogyha kereskedelemről, kereskedelmi tárgyalásokról, a Dohai fordulóról és a WTO-ról van szó. Éppen ezért ez a jelentés nagyon fontos egy olyan időszakban is, amikor a mezőgazdaság abszolút számokat tekintve már nem olyan nagy részét képezi a gazdasági tevékenységnek, mint korábban. vitákot váltott ki ugyan, de mégis itt most egyetértünk abban, hogy a kereskedelmi elem, ami a mezőgazdasági termékek forgalmát illeti nagyon fontos, és ezért nagyon jó, hogy a mi szakbizottságunk nem csak véleményt fogalmaz meg, hanem valóban egy társbizottságként lép fel a különböző szakbizottságok között egyetértettünk abban, a különböző jelentéstövök között megegyeztünk abban is, hogy ki mivel foglalkozik, ki mit csinál, és most természetesen először a szakbizottságon belüli kollégákkal, de természetesen a mezőgazdasági szakbizottságon belüli kollégákkal is egyeztetünk majd a munka során. A következő a helyzet európai szinten az európai közös mezőgazdaság, közös agrárpolitika jövőjét kell meghatároznunk, a WTO-ban pedig a dohai forduló lezárása előtt állunk. Ez a helyzet, és most arról kell döntenünk, hogy politikai szinten mit szeretnénk elérni, ez az egyik pont, a másik pedig az, hogy természetesen kereskedelmi megállapodásokat kötünk, mindenféle megállapodásokat, ezek a kereskedelmi megállapodások természetesen következményekkel járnak az agrárpiacra nézve, befolyásolják természetesen közvetlenül a vidéki területeket is, és ezt meg kell vizsgálnunk. És ez is részét képezi majd a jelentésnek. Az utolsó pont, mivel így is úgy is még meg fogjuk vitatni ezt a dolgot, a jelentés első tervezete össze valószínűleg majd októberben készül el, és az Agri szakbizottság 2011 elején szeretné a plenáris ülé elé vinni a dolgot. Úgy tűnhet akár, hogy ezt nagyon kitoltuk, ezt az időpontot, de a közösségi agrárpolitikáról van szó, ezért ez egy realisztikus időpont, hogyha esetleg előbb elkészülünk, akkor talán már januárban megejthetjük ezt. Köszönöm előre is a minden bizonyal nagyon jó együttműködést mindenkivel, és köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek kellemes nyaralást kívánok, én már fél lábbal kinn is vagyok a teremből. Let's open discussion. Rendben, akkor nyissuk meg a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni ehhez a napi rendi ponthoz? Kívánja valaki kiegészíteni a véleménytervezetet? Hagy jegyezzem meg, Higgins úr, a GUE részéről parancsoljon. Elnézést, elnök úr, kicsit meglepett, mert azt hittem, hogy a nagyobb frakciók majd előttem hozzászólnak ehhez a vitához. Engedje meg, hogy néhány általános észrevételt tegyek. Én úgy gondolom, hogy ki kellene használnunk a lehetőségeket egy ilyen fontos kérdéskör kapcsán, mint az agrárpolitika, és meg kellene néznünk alapvetően azon alapelveket, amelyek a mezőgazdaság szervezését, irányítását alkotják Európában és világszerte is, hiszen egyértelmű, hogy ez a kereskedelemnek egy nagyon fontos részét képezi. Véleményem szerint először is azon alapelvhez kellene visszatérnünk, hogy a mezőgazdaság elsődlegesen élelmiszer termelést kell és kellene, hogy szolgáljon, az emberek ellátását kell, hogy szolgálja, és egy civilizált világban az emberiség táplálékkal való ellátása kell, hogy a célja legyen a mezőgazdaságnak, hogy ne legyen éhínség, illetve ebből adódó szenvedés a világon. Ezt pedig úgy kell megoldani, hogy egyidejűleg a környezetet is védjük. Sajnálatos módon azonban a kapitalista világban az emberiség táplálása nem élvez prioritást, ugyanis a nyereség, a haszon maximalizálása a vállalatok számára ez a fő prioritás. És ez az, ami meghatározza a mezőgazdasági termékek kereskedelmét, illetve azt, ahogyan a mezőgazdaság szerveződik. Ennek láthatjuk világszerte az eredményét, láthatjuk, hogy még mindig emberek százmilliói este éhesen fekszenek le, gyermekek halnak meg a szegénység következtében alapvetően. Mato Grosso do Sul államban jártam néhány évvel ezelőtt Brazíliában, és akkor egy óriási botrány bontakozott ott ki a helyi sajtóban. Ugyanis az őslakos gyermekek alultápláltság miatt haltak meg, Ugyanakkor a szarvasmarhák ott legeltek a falvak mellett, és ezek a legjobban táplált szarvasmarhák voltak szinte a világon, úgyhogy nem akarok persze általánosítani, de úgy gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kellene arról, hogy hogyan tudjuk átalakítani a mezőgazdaságot, illetve a mezőgazdasági termékek kereskedelmét. Azt hiszem, hogy számos ellentmondással találkozunk, a jelenlegi helyzetben, mert azt láthatjuk Dublinban például, hogy Izraelből vagy Ciprusról importálnak, gyümölcsöt, illetve zöldséget szállítanak egyik országból a másikba, míg hogyha mindezt észszerűen lehetne megszervezni, akkor az teljesen más helyzetet eredményezne, és a környezetet is jobban védhetnénk. Egy másik kérdés pedig, elnök úr, amivel szintén foglalkoznunk kellene, szintén döntő fontosságú, ez pedig a genetikai manipuláció, a magvak, illetve a növények, a termőnövények genetikai manipulációja, mert ez az élelmiszer biztonság szempontjából egy komoly kockázat egyre nagyobb jelentőséget öltenek a különböző vállalatok, amelyek gyakran vegyipari vállalatok, és ők pusztán a részvényesek érdekeit szolgálva genetikailag módosítják a magvakat olyan fontos termékek esetében, mint például a rizs. És azt állítják, hogy néhány éves kísérletezés után a genetikailag módosított termények, illetve magvak majd kiszámíthatók lesznek, holott valójában nem tudjuk, hogy a genetikailag módosított magvak a különböző klimatikus változások fényében majd hogyan viselkednek, és gyakorlatilag nagyon fontos területeken, mint például ugye a rizs termelés, igenis, hogy veszélybe sodorhatják a termelés egészét. Mindez pedig pusztán a magánvállalatok érdekét szolgálja, nem pedig az indiai vagy európai lakosság érdekeit. Tehát elnök úr, ez lenne néhány észrevétel részemről. Szerintem ezek olyan dolgok, amelyeket mindenképpen figyelembe kellene vennünk. Az alapvető kritérium az kellene, hogy legyen, hogy a mezőgazdaság mindenek előtt az emberiség jólétét, ellátását kell, hogy szolgálja, ahelyett, hogy egyes vállalatokat, illetve azok részvényeseit még inkább gazdagítja. Elnök, egyéb hozzászólás van-e? Randolph úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én is ezt a gondolatmenetet szeretném folytatni, amelyet eh, Higgins kollégám kifejtett. Az alapvető probléma megítélésem szerint az, hogy a világon az élelmiszer ellátás helyzete egyre romlik. Ez eh, a folyamat évek óta tart már, 2002-2003 óta a harmadik világ országaiban, akkor még ugye jobb volt eh, az élelmiszerellátás helyzete, hogyha összevetjük a 60-as évekbeli helyzettel, most azonban az alultáplált vagy rosszul táplált emberek száma egyre inkább növekszik. A probléma nem kizárólag a szabadkereskedelemmel magyarázható, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokkal hozható összefüggésbe, hanem itt van ugye a globalizáció, illetve a fogyasztói szokások, szintén felelősek világszerte. Láthatjuk ezt például a húsfogyasztás növekedésében. A húsfogyasztás növekedése az éves hús termelést, ugye, illetve húsfogyasztást 190 grammal növeli évente. Tehát ha ezt összevetjük a 60-as évekkel, akkor a húsfogyasztás átlagosan ennek ötöde volt. És megállapíthatjuk azt is, hogy a hagyományos táplálkozási módok megváltoztak, és a termékek forgalmazása is változtatott ezen a helyzeten. Ennek következtében pedig jó néhány ország, hogy úgy mondjam, import függővé vált az élelmiszerek importja tekintetében és felmerül persze a kérdés, hogy a prioritásainkat hogyan struktúrálhatjuk a nemzetközi kereskedelem szempontjából, hiszen ez a jelenlegi modell, amely az utóbbi két-három évtizedben jellemző volt, ez most megváltozott. Például, ha megnézzük a hús termelésbeli változást, Ez ugye egy kiló állati eredetű proteint és 5 kiló növényi eredetű protein előállítását teszi lehetővé. Tehát ez a volumen lényegesen növekedett. És ugyanígy vízigényesebb is lett a termelés. Tehát a prioritások eltolódása adott, és ezt figyelembe kellene vennünk a VTO konferencia fényében is, az egyik legfontosabb probléma most a nemzetközi kereskedelem szempontjából az élelmiszer termékek kereskedelme. Ez egy nagyon kényes kérdés lesz a jövőben is, és el kell kerülnünk az élelmiszer termelés, valamint a bioüzemanyagok termelése közti versengést, mert ez is rontott az utóbbi években a helyzeten. Lipski úr nyilatkozata szerint az IMF-en belül, ezt ugye hallhattuk, amikor az Egyesült Államok kongresszusában nyilatkozott, Lipski úr azt mondta, hogy a bioüzemanyagok részesedése az élelmiszertermékek árának növekedésében 70%-ot tett ki, ami a kukoricát illeti, és 40%-ban járult hozzá a szója árának növekedéséhez. A bioüzemanyagok termelését ugye biztosítani kell az egész világon, és az élelmiszertermékek termelését is, ehhez pedig a megművelhető földek háromszorosára volna szükség, hogyha a az egész világ dimenzióját vesszük figyelembe, tehát mindenképpen a prioritások eltolottak. Elnök, köszönöm. Engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy véleményem szerint ez egy rendkívül fontos vélemény. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy az Agribizottságnak adjuk ezt a jelentést, hiszen hát tudjuk, hogy a mezőgazdaság talán a legkényesebb kérdés a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások keretében és az ágazaton belül nagyon eluralkodóak a protekcionista tendenciák, hiszen a mezőgazdasági érdekek természetesen relevánsak, ezeket mindenképpen szem előtt kell tartani, és a legitim érdekeket védeni kell. Ugyanakkor a mi szerepünk itt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban az, hogy globálisan tekintsünk a kereskedelemre, és kiegyensúlyozottan közelítsük ezt meg, Éppen ezért figyelembe kell vegyük az összes gazdasági ágazat szempontját Európában, beleértve a vállalatokat, a munkavállalókat és a fogyasztókat is. Éppen ezért gondolom, hogy ez egy kitűnő lehetőséget szolgáltat számukra ahhoz, hogy ezt az egész kérdéskört megvilágítsuk, és ahogy az előadó is mondta, minden bizonyal képesek leszünk egy kiegyensúlyozott és megalapozott jelentést kidolgozni. Most pedig Janik Zsadónak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Uh, oui, vous... Köszönöm szépen, elnök úr. Az imént már elmondta, hogy ez egy nagyon fontos jelentés. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a mi bizottságunk foglalkozzon ezzel a témával. Néhány pont, amit meg szeretnék említeni, és amelyek véleményem szerint szerepel, amelyeknek szerepelniük kell a jelentésben. Európa az agrártermékek legnagyobb importőrévé vált, 55 milliárd dollárral, megelőzve Kínát is. Mindenek előtt növényi proteinekről van szó, amelyek arra hivatottak, hogy lehetővé tegyék az állattenyésztést Európában. Úgy gondolom, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos megfontolásoknak a mezőgazdaság területén vonatkozniuk kell ennek a területnek a reformjára is. Nagyon fontos a mi számunkra, hogy lássuk, hogy Európa és az Egyesült Államok már nem korlátozzák ezt, és ez nem is logikus a mai világban. Európának a növényi proteinek fehérjék egy részét saját magának kell előállítania és ez majd lehetővé teszi számunkra azt is, hogy újra átgondoljuk azt, hogy hogyan is végezzük, folytatjuk az állattenyésztést, és hogy hogyan szemléljük az állattenyésztést Európában. A második pont, amit említeni szeretnék, a következő. És ez a G20-as napirend részét is képezi, ha jól tudom, a francia elnökség idején. Ezek az élelmiszer piaci spekulációk, a három évvel ezelőtti élelmiszeripari válság nagyon szorosan összefüggött a világpiaci helyzettel, a piaci szereplők spekulációs eszközként használják fel az élelmiszereket. A élelmiszerekkel kapcsolatos spekulációt szeretnék megakadályozni a piacokon, azt hiszem ezt támogatnunk kellene. A következő pont a nemzetközi koncerneket illeti. A Franciaországban létezik egy nagy szárnyas tenyésztő, és ez az egyik legnagyobb, legfontosabb vállalat, a DO. Ez jelenleg székhelyét áttette Brazíliába. Hogyha Franciaország európai szinten, Franciaország szintjén és európai szinten a támogatásokról beszélünk, és a lokalizáció is szóba kerül, akkor mindenképpen egy szabadkereskedelmi egyezményt kell támogatnunk. A nagy amerikai koncernek megváltoztatják székhelyüket, egyszerűen azért, hogy a kedvezőbb körülményeket élvezhessék. Ezért nagyon fontos világosra tenni a mezőgazdasági szakbizottság felé is, hogy további információkat kell szerezni ezekről a vállalatokról, hogyan irányítják őket, honnan kapnak támogatásokat az USA-ban és Európában, és ez lehetővé teszi számunkra majd azt is, hogy láthassuk, hol állítják elő az élelmiszereket, és akkor majd változtathatunk is a jelenlegi helyzeten. Egy további dolog, ami nagyon fontos, az európai támogatások kihatása az exportra, legyen szó a közvetett vagy közvetlen hatásokról. Láthattuk azt is, hogy a támogatások változnak. A nemzetközi piacokon természetesen ez nagy kihatással van az agrártermékekkel folytatott nemzetközi kereskedelemnek egy tisztességes versenyé kell alakulnia azért, hogy a termelési költségeket fedjék az árak. Köszönöm. Köszönöm, most pedig megadom a szót a bizottságnak az Agri főigazgatóság részéről. Ki az, aki hozzá kíván szólni a bizottság részéről? Köszönöm szépen, elnök úr, Ahogyan azt ön is hangsúlyozta, és jó néhány képviselő is kiemelte, ez egy rendkívül fontos jelentés, és egy nagyon fontos alkalom, hogy megvitassuk, főleg azért, mert a kereskedelem egy dinamikus elem volt a globális gazdaság előmozdításához világszerte az utóbbi évtizedekben, és az, elkövetkező éve, az elmúlt években is növekedett a jelentősége. A mezőgazdasági termékek kereskedelme, ha USA dollárban fejezzük ki, akkor 2000 és 2009 között több mint kétszeresére nőtt. És ez világszerte így van. Természetesen láttuk azt is, hogy a kereskedelem volumene milyen jelentős mértékben nőtt például Ázsiában, de ahogyan egyesek sugalták ebben a teremben, vannak vállalatok, amelyek egyre inkább a globális termelési láncok mentén szervezik a termelést. Természetesen a gazdasági világválság nagyon súlyosan hatott a mezőgazdasági termékek kereskedelmére is, de hogyha általánosságban azt nézzük, hogy 12%-kal csökkent 2009-ben a az általános termékek és szolgáltatások kereskedelme, akkor el kell mondjuk, hogy mezőgazdasági termékek esetében ez a csökkenés csak 3% volt. Az árak is egyébként 2008-hoz képest meredeken zuhantak. Engedjék meg, hogy néhány adatot ismertessek önökkel, annak érdekében, hogy meglássuk, hogy az Európai Unió a többi partnerhez való viszonyában hol is áll. Ezen adatok valószínűleg érdeklik Önöket. Az EU a főkereskedelmi partner az Egyesült Államokkal mi az Egyesült Államokkal együtt mi vagyunk a fő exportőrök a világon. 2009-ben USA dollárban kifejezve kb. 140 milliárd dollár értékben exportáltunk, akárcsak az USA, és az exportpiacokon a részesedésünk 18%-hoz közelít. Brazília a harmadik nagyhatalom ezen a területen, 14 milliárdot tett ki 99 és 2001 között a volumen, és ez 55 milliárdra növekedett 2009-ben. Brazília azóta Kanadát is túllépte a harmadik helyen, ami pedig az importokat illeti, az EU a fő importőr a világon. Az importjaink 2009-ben 107 milliárd dollárt tettek ki, ez pedig messze menőleg az első helyet jelenti, míg az USA esetében 77 milliárd dollár volt ez az összeg. Japán és Kína, ugye Kína a közelmúltban csatlakozott az importőrök csoportjához, ők ennek a harmadik és a negyedik helyen a világon. Az EU import a világ importjának 19%-át teszi ki, ami azt jelenti, hogy a világon az összes import 19%-át mi importáljuk, és kb. 18%-ot exportálunk. Néhány szót szólnék az export struktúrájáról is. A fő termékek, amelyeket exportálunk, elnök, ez az előső eszmecsere, úgyhogy talán kérném, hogy a fő megállapításokra szorítkozzon. Igen, tehát néhány adatot szeretnék szemléltetni a fő export termékeinkről, az export termékeink, amelyek ugye leginkább fejlett ezen, ezek ugye magas minőségű, jó minőségű végtermékek. Az importjaink pedig elsősorban fejlődő országokból származnak, állati takarmányokat jelentenek, és trópusi termékeket, mint ugye a kávé, kakaó és egyéb trópusi termékek, mint például a banán. Tehát ha megnézzük a nemzetközi kereskedelmünk struktúráját, akkor láthatjuk, hogy az erőnk a termékek magas minőségében rejlik, a termékek hozzáadott értékében, és hogy ezt garantáljuk, ehhez ugye szükségünk van importra is, annak érdekében, hogy ezen nagy értékű termékeket előállíthassuk. Éppen ezért hisszük, hogy a minőség, minőség illetve a magas többlet érték, ez a fő jellemzője a termékeinknek, ebben rejlik a jövő, és a mezőgazdasági termékek kereskedelmének jövője. Az Európai Unióban szakosodott a kereskedelem, és az intelligens forgalmazás, a termékek forgalmazása, valamint az, hogy a tárgyalásokat a magas hozzáadott értékre összpontosítjuk, ez valószínűleg az az út, amelyet a jövőben is be kell járnunk. Szeretném tehát biztosítani önöket arról, hogy rendelkezésre állunk, nagyon szívesen megadjuk önöknek a jelentésük kidolgozásához a szükséges információt, a bizottsági szolgálatok és a az Agri főigazgatóság is a rendelkezésükre áll. Köszönöm szépen. A jövőben még elmélyítjük ezt a vitát, az adatokat, és ez minden bizonyal nagyon hasznos lesz majd a jelentésünk szempontjából. Gottlieb, záró jelentés van-e? Nagyon fontos, hogy részt vehetünk ezen a vitán. Ha megengedik, akkor egy megjegyzésem lenne. A világ legszegényebb országait baloldali diktátorok uralják. Úgy gondolom, hogy a jelentést úgy kell összeállítani, hogy tükrözze a jelentés a szakbizottság többségének véleményét. Sajnos a jelentés nem fogja megváltoztatni a világot. Köszönöm szépen! Kaderi kollega, igen, hadd mondjam meg, hogy nagy figyelemmel hallgattam Madám önt, de az nem lehet, hogy kimondjuk, hogy a harmadik világot csak baloldali diktatúrák uralják vannak jobboldali diktátorok is először is, olvassa csak el a történelemkönyveket, Európa történelmét, meg másokét is. Voltak fasiszták, akiket ö, ö, voltak, ö, valamikor önök is támogattak, az én politikai frakciómnak ez a vélemény, erről ne beszéljünk. Köszönöm szépen. Jövő októberben lesz, 25-26-án októberben a jelentéstervezet megtárgyalása. Akkor nézzük gyorsan a 13. pontot. Az EU-n kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia. Az előadó William Dartmouth az EFD csoporttól a, az Európai Beruházási Bank kapcsolatban a bizottság azt javasol, hogy, javasolja, hogy terjesszék ki a garanciát. De azt kérem, hogy némi tiszteletet mutassanak a szakbizottság iránt. Megadom a szót William Dartmouthnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy igen, nagy megtiszteltetés és öröm ebben a szakbizottságban az, hogy olyan makulátlanul elnökölt az elmúlt 12 hónapban, és elnézést kell kérjek azért, hogy nem vettem észre, hogy az egyik napi rendi pontot ö, ö, eltették. De mégis ha, ahogy hallottuk, lehet, hogy a jelentések nem változtatják meg a világot, de legalább megpróbálhatjuk, és egyetértek kollégámmal, tőlem balra ülő kollégámmal. Nagyon rövid expozíciót tartanék, hiszen nagyon jó munkát végzett a titkárság, és így most sokkal jobban ismerem ezt a kérdést, mint 24 órával ezelőtt. Az Európai Beruházási Bank Röviden hadd mondjam el, és idézek, épp beruházásokat támogat, amelyek segítik az EU szakpolitikai célkitűzéseket. A hitelezési célkitűzés a bankon kívüli régiók, vagy az EU-n kívüli régiók számára az előcsatlakozási támogatás magánszektor, pénzügyi szektor támogatása infrastruktúrafejlesztés, energiaellátás biztonsága és az EU jelenlétnek támogatása. Különösen a, az ötös cikk záradékára hívnám fel a figyelmet, mert szerint a, az EBB az Európai Külügyi Szolgálattal megfelelő kérdésekről konzultál. A bank, és igen, hiszen ez bank, mert hitelt nyújt, azért létezik, hogy erősítse az EU szakpolitikák programját. A jelenlegi javaslat, és ezért is került a szakbizottság elé a kérdés, az az, hogy a jelenlegi EU garancia 25,8 milliárd euró. Mivel ez garantált, ezért ez alaptőke. Legalábbis ez a a hatása egyfajta kriptó alaptőke, rejtett alaptőke. És ez meghatározza a hitelezési kapacitásokat. Az, ez az 5%-os alaptőke sokkal magasabb, mint a kereskedelmi bankok általában rendelkeznek. Két milliárddal több euróra lenne azonban szükség ahhoz, hogy a garanciát folytathassák, ezzel 27,8 milliárdra növekedne. Ebből 2 milliárdot hitelezési kapacitásként az éghajlatváltozásra fordítanának. Úgy gondolom, hogy inkább az éghajlatváltozás ellen, nem pedig a, annak erősítésére, de hát ez van, hogyha fogalmazunk. vannak országprioritások és, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezek eh, tetszőlegesek. Öt ország, Izland, az előcsatlakozási támogatás, Belor, Fehér Oroszország privatizáció, Líbia, migráció és hív ellenes harc, Irak infrastruktúra és Kambodzsa a demokratikus folyamat erősítése. Ez az öt ország tehát, amelyet meghatároznak. Ez az expozíció, és várom a bizottság képviselőinek megjegyzéseit, és a végén el fogom mondani sokkal később a saját véleményet. Mielőtt megadom a képviselőknek a szót, emlékeztenénk, hogy augusztus végén, augusztus 30-án fogunk erről visszatérni, és szeptember 25-29-én fogjuk a jelentést újra elővenni. Árnyék előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Beruházási Banknak megbizatása van arra, hogy cselekedjen ezen a területen, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is, és ez önmagában egy üdvözlendő tény. Az Európai Beruházási Bank egy nagyon fontos szerepet játszhatna abban, hogy a befektetéseket, beruházásokat ösztönözze. Az európai gazdaságélénkítő csomagok keretén belül egy jobb energiafelhasználást ösztönözhetnénk, és így tovább. Ezzel pedig több pénzeszközt is nyerhetnénk e terület számára. Ez egy kedvező, helyes irány. Most azonban két, további két milliárd eurót akarnak rendelkezésre bocsátani az éghajlatvédelme elleni küzdelem számára, és mi szeretnénk tudni, hogy a banknak mennyiben van kapacitása arra, hogy kibővítse ezt a mandátumot, és mely kritériumok érvényesülnek majd a projektek és a kedvezményezettek kiválasztásakor. Az Európai Parlament újra és újra javasolta, hogy az Európai Beruházási Bank ne támogassa a foszilis energiával kapcsolatos projekteket. És például el kellene gondolkodni azon is, hogy mit teszünk például a a építésével kapcsolatosan. Arról van tehát szó, hogy a beruházási bank mandátumát tisztázni kell. Biztosítani kell, hogy a finanszírozott projektek az éghajlatváltozás területén ne tartalmazzák például a foszilis üzemanyagokkal kapcsolatos projekteket, a duzzasztogátokkal kapcsolatos projekteket, vagy pedig az atomenergiával kapcsolatosakat. És ez is újra és újra szóba kerül. Winkler úr, ő az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Vá, én is rövid leszek. Először is szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy megszületett ez a félidős jelentés, hiszen a pénzügyi terv 2007-13-as közepén vagyunk. Jelezném, hogy új elemek vannak az Európai Beruházási Bank mandátumában, ugye ezt említették a kollégák. Egy elemet szeretnék kiemelni, ez pedig az úgynevezett regionális célkitűzések horizontális célkitűzésekkel való felváltása. Persze beszélhetünk a célkitűzésekről és arról, hogy hogyan határozzuk meg, vagy beszélhetünk arról is, hogy a parlamentnek vagy a szakbizottságnak szerepe az, hogy bizonyos célkitűzéseket megtiltson. Én azonban úgy gondolom, hogy a mi feladatunk a célkitűzések, kritériumok meghatározása, ezek megvitatása. Egy olyan ország európai képviselőjeként, amely az egyik legújabb EU-s tagállam, hadd jegyezzem meg, hogy az olyan célkitűzések, mint a környezeti infrastruktúra, magánszektorfejlesztés, KKV, ami mindig is fontos az EPP frakció számára, nagyon fontosak és jól meghatározott célkitűzések. Nézzük a, a mandátum új elemeit, és nézzük a, a regionális meghatározását ezeknek a prioritásoknak. Nos, nagyon fontos és releváns véleményem szerint az, hogy az, az előcsatlakozási és szomszédos országokat potenciális kedvezményezetként tekintsünk kedvezményezetnek tekintsünk az EBB munkája során is. Az európai partnerségi megállapodások, csatlakozási megállapodásai rendkívül fontosak, és hogyha hatékonyabbá válnak az EBB által finanszírozott projektek révén, akkor az jó irány a bank további munkája számára is köszönöm. Thank you, and I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 mandátumot képezik az Európai Beruházási Bank munkáját tekintve üdvözlendők, hiszen a bank tevékenységének jövőjét határozzák meg. Egyebek között pedig olyan feladatok közé tartoznak, mint az éghajlatváltozás elleni fellépés, a fenntartható fejlődés, és a magángazdaság is egyértelműen ide tartozik hiszen ezt is támogatni kell. Úgy gondolom, hogy a munkanélküliség ellen is fontos. Az Európai Unió kereskedelmi partnereit fenntartható szinten kell tudnunk támogatni. Ugyanez vonatkozik a szegénység elleni harcra és a kereskedelmi feltételek eh, pozitív eh, alakítására, támogatására. Az Európai Unió a e bankon keresztül a Világbank eh, támogatásainak egy negyedét adja. Nagyon fontos szerepet tölt ezzel be az EBB, jelentős mértékben tud az Európai Unión kívüli fejlődéshez is hozzájárulni. Sokat segítene, hogyha évente értékelnék a munkát. Ha éves értékelések születnének arról, hogy a hitelek vajon valóban célirányosan kerülnek-e felhasználásra. Azt hallom, hogy az EBB képviselője is itt van. Akkor meg is adom a szót. Alessandro Carano úrnak, aki az EBB EON kívüli hitelezési osztály vezetője. Nagyon érdeklődéssel várjuk a megjegyzéseit. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak, és mindenkinek, aki hozzászólt. Az EBB üdvözli az Európai Parlament szerepét, ami természetesen új az EU garancia mandátum kérdésében az Európai Bíróság legutóbbi határozatát követően. Ugye korábban csak a bizottság határozata volt ehhez szükséges, a mandátumterjesztés most már az Európai Parlament hatáskörébe is tartozik, és köszönöm, hogy ennyire érdeklődnek az EBB kül tevékenysége iránt. Az elmúlt években ez jelentős mértékben növekedett is, és egy olyan finanszírozási szintet értünk el, amely valóban az EBRD léptékének felel meg, és ahogy mondták, a világbanki mint mintegy fele. Általában pozitív a véleményünk a bizottsági javaslatra vonatkozóan a félidős beszámoló és a jelentés alapján. Az ECOFIN már általános orientációként is megfogalmazta a véleményét a e javaslatra vonatkozóan. Szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy arra van szükség, hogy az a szándékokat az EBB mandátumának feletessük meg. Ugye említették önök is, hogy szükség van arra, hogy megfelelően érvényesítsük ezeket a szempontokat, különösen akkor, amikor az EBB tevékenységének fejlesztési célokat szolgáló tevékenység változásáról van szó. Megfelelő forrásokat is kell biztosítani, megfelelő felfogást, és adott esetben az EBB-nek adat, nagyobb figyelmet is kell ezekre a területekre fordítani. Hangsúlyozni szeretném, hogy mi a, poli- a politikai értelemben a parlamentnek vagyunk kötelesek beszámolni, és eh, ha gondolják, bármely elemet szeretnénk tiszti- eh, tisztá, eh, szívesen tisztázunk a javaslatban, és várjuk útmutató megjegyzéseiket. Köszönöm. Ramsler úr kér szót a szakbizottságból. Köszönöm, elnök úr. Rövid megjegyzés. Röviden, mert rövid, kevés az időnk. Rövid az idő, kevés? Megadtam a szót, képviselő úr. Igen, köszönöm, de rövid leszek akkor. Két megjegyzésem van. Először is a szövegben említésre kerül a külügyi szolgálattal, kapcsolat, külügyi szolgálata való konzultáció. De az Európai Külügyi Szolgálat egy üres pohár, és meg kellene töltenünk valamivel. Azzal együtt persze, hogy van a jövőre nézve ebben kockázat. És a második megjegyzésem pedig Winkler úr által elmondottak logikája mentén olyan kérdésekre kell koncentrálnunk, amelyek megvalósíthatók. Arra, hogy integráljuk a Balkánt, mert a Balkán nélkül az Európai Unió nem lesz komplet, teljes. Bizottság részéről van-e valaki, aki megjegyzést kíván ehhez hozzáfűzni? Stefan Abba úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden én is néhány megjegyzést elmondanék, csak a keretek vázolására. A javaslat a meglévő tanácsi határozat keretében vagy meghatározásai alapján félidős áttekintés jelentést kell, hogy adjon. Ebben szerepel a két milliárdos összeg. Nos, ez a két milliárdos javaslatot, amit a bizottság benyújtott, valóban arra irányul, hogy ez, ez a javaslat arra irányul, hogy az éghajlatváltozás elleni harcra fordítsuk. A javaslat szerint kikívánjuk bővíteni a hozzáférhetőség jogosultságát azokkal az országokkal, akiket Dartmouth kollega felsorolt. Ez nem jelenti azt, hogy ezeknek az országoknak a jövőben prioritásként nyújtunk hiteleket, nem. A tulajdonképpeni hitelezés a teljesítendő feltűt, illetve a feltételek teljesítésétől függ majd. Felidéztük azt is, hogy a tanács általában pozitívan áll hozzá, és reméljük, hogy a mostani gyümölcsöző vitát követően gördülésmentesen folytathatja a e, e döntés értelmében is hitelezési munkáját. Köszönöm szépen. Záró megjegyzések, Dartmouth kollega. A mikrofont bekapcsoltam, ugye? Ez az egyetlen egy olyan hely, ahol azt kérik tőlem a kollégák, hogy kapcsoljam be a mikrofont, ha beszélek. Természetesen feljegyeztem a kollégák megjegyzéseit, és biztosítani szeretnék mindenkit, hogy talán más szempontból, de igenis fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mire nyújtják az éghajlat eh, változás elleni hitelt pontosan. Felmerült egy olyan pont is, amit én nem mondtam, mégpedig az, hogy nem regionális, hanem horizontális lesz a hitelezés. Ugye ezt Winkler úr mondta, és ez a Balkán kérdéssel valóban összefügg, de én ezt ellenzem. Van egy másik dolog, ami érdekes, hogy az EBB a világbanknak nagyjá, a hitelezés terén legalábbis nagyjából a felét biztosítja, és az az EBB az az EBRD léptékének felel meg. Az EBB és az EBRD nagyjából akkor ugyanannyit nyújt hitelben, mint a világbank. Bár nem vagyok jó matematikában, de szerintem nem tévedek nagyot. Nagyon várom már a további megjegyzéseket a kérdésre vonatkozóan, és természetesen köszönöm a bizottság képviselőinek a sokat segítő, ö, tartalmas megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Elnézést kell, hogy kérjek dél-afrikai vendégünktől, mert késünk a programban, de igenis le kell most, hogy zárjuk ezt a napi rendi pontot, úgyhogy még kérem vendégünk türelmét. Nagyon rövid lesz már, ami hátra van a 14. pont, ez pedig az európai közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló Euratom tanácsi rendeletének a külügyi szolgálatra vonatkozó módosítása. Az előadónk Kader Arif, a szocialista és demokrata frakciótól, úgyhogy meg is adom neki a szót. Euh, Köszönöm szépen. Szeretnék még néhány megjegyzést tenni ezzel kapcsolatosan. Biztosan tudják, hogy a madridi csúcs alkalmával született egy közös döntés. Szavazunk majd a plenáris ülésen az általános keretről, az új szolgálatról és annak költségvetéséről, az általános szabályzatról és a költségvetésről és a személyzetről is. Hogy rövidre fogjam, ezt szeretném magyarázni röviden. Azt, amit eset, ami esetleg nehezen érthető lehet, a külföldi európai delegációkat a külügyi szolgálatba integráljuk. Majd lesz egy külön költségvetése, amelyet a költségvetési eljárás is tartalmaz majd, az általam készített vélemény esetében egy pont nagyon fontos, nevezetesen egy konfliktus esetén a költségvetés felhasználása a kereskedelmi politika tekintetében úgy alakul, hogy a bizottságnak kell feloldania ezt a konfliktust, nem pedig a külügyi főmegbízottnak. Tehát, hogyha egy harmadik országban egy konfliktus alakul ki, akkor először is egy bíró foglalkozik az ügyel, majd a főmegbízott és a bizottság. Végső soron azonban a bizottságnak és nem a főmegbízottnak kell megoldani a konfliktust. Ez azért fontos a mi szakbizottságunk szempontjából, mert a külpolitika és a kereskedelmi politika összefügg, és a kereskedelmi politika az Európai Unió egyik szakpolitikája, tehát ilyen szabályozás született. Remélem, hogy ez így most világos. Köszönöm szépen. A, az illetékes bizottság a költségvetési szakbizottság nagyon szigorú most a menetrendünk. A módosítások benyújtásának határideje július 15-e a szavazásra pedig 16-a elnézés 16-a és augusztus 30-án kerül szavazásra. Az árnyék előadót nem látom. Az EPP-től nem tudom, hogy van-e valaki, aki szót kér ezzel a kérdéssel kapcsolatban a szakbizottság egyéb tagjai közül. Úgy látom nem. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Paraszkievi Gil Kreis úrnak. Eh, remélem jól eh, eh, em... Semmi baj, nem így hívnak amúgy sem. És Giltresz asszonyt helyettesítem. Köszönöm szépen minden esetre a meghívást. Tulajdonképpen másodszorra vagyok egy szakbizottsági ülésen tegnap volt az első napom, és általában a parlamenttel azonos célt követünk, a külügyi szolgálat eh, épp alapokon való létrehozása és épp pénzügyi alapokkal gyors eh, eljárási folyamatokkal, hiszen ez egy abszolút prioritás az Európai Unió számára. Meghallgattam az előadó megjegyzéseit, és megvárjuk az önök jelentését, a szavazást, a javaslatra vonatkozó szavazásokat. Alapvetően tehát csak azt mondhatom, hogy hozzáállásunk pozitív a parlament e munkában való részvételéhez is, a négy oldalú tárgyalásra is kiterjedt az egyik megjegyzés, amely Madridban volt, és úgy gondolom, hogy ez mind nagyon fontos a külügyi szolgálat létrehozásában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Önök előtt van a jelentéstervezet. Arif úr kér még szót a megjegyzésen ne felejtsék tehát el a 16-a, július 16-a a módosítók határideje délben 16-án. Köszönöm szépen megértésüket, és ezzel a 15. napi rendi ponthoz értünk. Az EU és Dél-Afrika közötti kereskedelmi kapcsolatokról való tárgyalás Ani Szuklál nagykövet úrral. Üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban, találkoztunk már korábban, személyesen is. Nagyon örülök, hogy újra itt van közöttünk, és eh, szól szakbizottságunkhoz. Mint tudjuk, Dél-Afrika a legnagyobb kereskedelmi partnerünk az afrikai kontinensen. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok eh, az EU-val a, az együttműködési és kereskedelmi megállapodás hatája alá tartoznak, amelyeket több fél írt alá, Dél-Afrika, a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség keresztül vesz részt, ők vettek részt az IPA, tehát a gazdasági és partnerség megállapodás tárgyalásában 2007. februárjában bár nem írták alá a megállapodást. És ez az oka annak, hogy a keres, Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság ez év októberében egy delegációt tervez Dél-Afrikára. Ezt a délafrikai hatóságokkal együtt, kormányzata parlamenttel és igen tisztelt vendégeinkkel való együttműködés révén készítjük elő. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz, hogyha most szakbizottságunk hall néhány legújabb fejleményt a gyorsan növekvő Európa, afrikai gazdaságról. Az ország jelentős szelepet tört be regionális hatalomként és szereplőként a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokban is. Nagy örömmel üdvözlöm tehát Anil Szukla nagykövet urat. Ha megengedi, meg is ragadom a lehetőséget arra, hogy gratuláljak a délafrikai vendégeinknek a labdarúgó világbajnokság igen sikeres megrendezéséért. Nagy siker volt ez és ki, és ö, okkal lehetnek büszkék rá. Minden nagyon jól zajlott. És Dél-Afrika a világ számára rendkívül fontos eseményt kiválóan rendezett meg. Anil Sugal az Európai Unióban, Belgiumban képviseli Dél-Afrikát. Köszönöm szépen. Először is engedje meg, hogy kifejezzem hálámat ezért a meghívásért, hogy eljöhettünk ide az önök bizottságának ülésére, és Szeretnék eh, a gratulációért is eh, köszönetet mondani, ami ugye a FIFA VB megrendezését illeti. Úgy hiszem, hogy eh, ez az első alkalom, ugye, hogy nem Európában kerül megrendezésre a VB. Ugyanígy Michael Cashman barátomnak is köszönetet tartozom, ő a dél-afrikai delegáció vezetője. Nagyon röviden szeretném átfutni az EU-hoz fűződő kapcsolatainkat, még mielőtt a gazdasági partnerségi megállapodásra áttérnénk. Tudják, hogy az EU számunkra egy stratégiai fontosságú partner, hiszen ez az a régió, amely a 94-es demokratikus változásokat követően elsőként dolgozott ki velünk szabadkereskedelmi megállapodást, gazdasági partnerségi megállapodást, és a TDCA tárgyalásokat 1999-ben zártuk le, és 2000. január 1-én léptek életbe. Gyakorlatilag ez a megállapodás a politikai párbeszédre, a kereskedelemre terjed ki, ugye a szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására terjed ki. A fejlesztési, megállap, fejlesztési együttműködésre és a gazdasági együttműködésre is kiterjed, tehát egy igen átfogó megállapodás az EU és Dél-Afrika között. Ez a megállapodás eddig nagyon jól működött. 2005-ben ezt követően az EU azt javasolta, hogy nézzük meg, hogyan tudnánk tovább bővíteni ezt a kapcsolatrendszert, tekintettel arra, hogy mennyire bevált eddig. Egy nem hivatalos dokumentumot adtak Tábon Beki elnök úrnak, és ezáltal a stratégiai partnerséget egy magasabb szintre kívánták helyezni. A Kuba-Kuba párbeszéd, ez ugye a dél-afrikai nemzeti fára utal, hiszen tudják, hogy a hagyományos afrikai társadalomban ezen fa alatt ült a törzsfőnök, és ott hozta meg a döntéseket. Tehát ez egy átfogó megállapodás, ez irányítja most a Dél-Afrika és EU közti kapcsolatrendszert és a TDCA megállapodást kibővíti. Éves csúcsokra kerül sor, az EU-ban tartjuk meg a harmadik csúcsot szeptember 28-án itt Brüsszelben. Erre elnök, elnökünk is eljön majd. Hogyha konkrétan megnézzük a helyzetet, nos az EU ugye a főkereskedelmi partnerünk, emellett azonban a fő forrásunk is a közvetlen külföldi befektetések tekintetében, illetve a turizmus esetében is. Ugye láthattuk most a VB alatt, hogy hány európai szurkoló jött el Dél-Afrikába. És természetesen a fő fejlesztési együttműködési partnerünk is. A fejlesztési együttműködés tekintetében 2007 és 2013 között 980 millió eurót kapott Dél-Afrika, és további 900 milliónak megfelelő kölcsönökben is részesültünk. Ami a beruházásokat illeti, a 12 EU-s, EU tagállam, fő EU tagállam majd, hogy nem 1 milliárd euró, hogy pontosan fogalmazza, 985 millió eurót ruházott be Dél-Afrikában. 9,5 a az euróhoz kapcsolódó, az euróval szemben a váltás aránya. Ami pedig a két oldalú kereskedelmet illeti, egy tíz éves időszak során az EU és Dél-Afrika 12 éves időszak során a vámtarifák leépítésére törekszik. Tehát az EU exportok 86%-a vámmentes lesz. Az Eurostat szerint az, Európa, az Európai Unióba irányuló export majd, hogy nem meg kétszereződött 2002 és 2009 között, ez pedig egy nagyon lényeges növekedés a megállapodás hatába lépése óta. A nemzetközi gazdasági válság és pénzügyi válság következtében természetesen az export és az import is 2008 és 9 között csökkent, habár most enyhe növekedésnek vagyunk már tanúi. Dél-Afrika fő export termékei, mezőgazdasági termékek, vegyipari, gyógyszeripari termékek, vas, gépipari termékek, és főleg az EU-ból feldolgozott termékeket, gépészeti termékeket, gépipari termékeket, textileket, vegyipari termékeket importálunk, tudományos termékeket, nemesfémeket és egyéb olyan termékeket, amelyeket a feldolgozóipar használ fel. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a megállapodás elérte azt, hogy sikerült Dél-Afrika és az EU között elmélyíteni a kapcsolatokat, ugyanakkor van még növekedési potenciál, és hogyha delegációik ellátogat hozzánk, akkor erről meg is győződhetnek. Ami a kihívásokat illeti, az exportőrök kihívásait egy közös tanulmány világította meg. 2003-ban készült ez a tanulmány, és itt főleg akkreditációs kérdések, illetve nem vámjellegű akadályok merültek fel. A környezetvédelmi jogszabályok az EU-ban érintik a gyapjott termékeket, amelyeket exportálunk. A növény egészségügyi előírások is ugye eltérnek az EU-ban a dél-afrikai előírásoktól, és bonyolultak ugyanígy az EU követelményei a KKV-k vonatkozásában, tehát nehéz eleget tennünk a bonyolult EU-s előírásoknak. Ugyanígy az előfigyelmeztetési rendszer szempontjából is igazodnunk kell ezen feltételekhez. Az EU és Dél-Afrika közti kereskedelem után most szeretnék az EPA tárgyalásokra kitérni. Tudják, hogy kezdettől fogva részt vettünk ebben a folyamatban, először megfigyelőként, ugye tekintettel arra, hogy van egy átfogó gazdasági megállapodásunk az EU-val, ezért nem volt jogi követelmény a, arra vonatkozóan, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban. De felkértek arra, hogy megfigyelőként ebben a folyamatban vegyünk részt. 2006-ban az illetékes miniszterek azt kérték, hogy Dél-Afrika teljes jogú taggá váljon az EPA csoportban, és a miniszterek ezt akkor hivatalosan is megfogalmazták. Mindez egybeesett a TDCA megállapodás félidei értékelésével, ahol a kereskedelmi fejezetet is felül kellett vizsgálni. Úgy döntöttük, hogy a kereskedelmi fejezetet nem vizsgáljuk felül, harmonizálhattuk a kereskedelmi kapcsolatokat, tehát most már egy egységes kereskedelmi rendszer lépett életbe az EU-val. A megállapodás, a SZAKU megállapodás 31-es cikke kötelező érvényű az összes tagra vonatkozóan, hogy csoportként folytassa a tárgyalásokat, nem pedig egyéni szinten. Éppen ezért ez a megállapodás egy közös tárgyalási mechanizmust tesz szükségessé, tehát a származási országokkal már nem egyéni szinten, eseti alapon folytatjuk a tárgyalásokat. Természetesen az EPA tárgyalások nem csak a csoportra, hanem az afrikai országokra nézve is eh, fontos szerepet töltöttek be, még mindig folynak a tárgyalások. Tavaly júniusban a SZEDEK EPA tagok közül négyen Lez, lezottó Mozambik, Szvázi föld csatlakoztak, ez egy komoly problémát vetett fel, mert ugye Dél-Afrika, miután tagja ennek, az ideiglenes megállapodást különböző okoknál fogva nem írta alá. Többek között azért, mert voltak még lezáratlan tárgyalási fejezetek, amelyeket tisztázni kellett, még mielőtt aláírhattuk volna ezt a megállapodást. Ami azonban a megállapodás aláírása jelentett, Botswana, Lesotho, Szváziföld és az EU között, ez azt jelenti, hogy az EPA ideiglenes változatát elfogadják. Angola, Namíbia, Dél-Afrika esetében más a helyzetük. számos kérdést felvettettek, olyan kérdéseket, amelyek a tárgyalás szempontjából korlátozzák a lehetőségeinket. A regionális integrációs folyamatot szerintünk ez aláássa, beleértve ugye a feltörekvő déli országokkal való integrációnkat is. Kathy Ashton, amikor kereskedelmi biztossá vált, akkor megpróbálta holtpontról elmozdítani ezt a helyzetet, ellátogatott Dél-Afrikába, Namíbiába, ott az illetékes miniszterekkel tavaly februárban találkozott is. És beleegyezett abba, hogy vegyük fontolóra a megoldatlan fejezeteket, és nézzük meg, hogy el tudunk-e mozdulni erről a pontról. Namibiában tárgyaltunk márciusban, és fő, öt fő területen megállapodás született, ezek esetében korábban nem tudtunk megállapodni. Exportadókról volt itt szó, az élelmiszerbiztonságból, a mennyiségi akadályokról, illetve a termékek szabad áramlásáról. A fő megoldatlan kérdések, amelyek még ma is tisztázatlanok, ez a leginkább kedvezményezett ország elve, a mezőgazdasági védzáradékok többek között. Egy 2009. március 20-ai levélben Ashton biztos asszony tájékoztatta a minisztereket arról, hogy az EU kész volt arra, hogy ezt az ideiglenes e a megállapodást aláírja, hogy a kellő jogbiztonságot garantálja, amit ugye Mozambiknak, Botswanának, Lezotónak és Szváziföldnek is biztosított. Ugyanígy a bizottság jelezte azt is, hogy minden tőle tehetőt megtesz annak érdekében, hogy Angola, Namíbia és Dél-Afrika aggájait is figyelembe vegye, és tisztázza a függőben levő kérdéseket, hogy ezáltal előmozdítsa a tárgyalásokat egy teljes körű EPA megállapodás felé. Angola, Namíbia és Dél-Afrika arra számított, hogy az új rendelkezések, ugye ez említett öt fő területen, ahol megállapodás született, ezek majd bekerülnek a módosított megállapodásba, még mielőtt aláírásra kerülne sor. Ugyanakkor az ülést követően az EK arra helyezte a hangsúlyt, hogy az ideiglenes a megállapodás nem tudja megváltoztatni, hanem inkább egy nyilatkozat formájában erősíteni meg a megállapodást és az új rendelkezések majd a végleges EPA megállapodásba kerülnének be. A közös nyilatkozat tárgyalás tárgyat kellett volna, hogy képezze, de az EK ezt egyoldalúan szövegezte meg. Jó szándékokat tükröz ugyan, de jogbiztonságot nem szavatol. Vannak tehát nehézségek, amelyek felmerülhetnek egy ilyen ideiglenes megállapodás alkalmazásából, és éppen ezért a miniszterek úgy döntöttek, hogy a VTO tájékoztatás aláírását ezt fel kellene függeszteni, mert a megoldatlan kérdéseket csomagként kellene tisztázni. Ez a döntés egy közös levél formájában jutott el az EU-hoz, és úgy döntöttünk, hogy a Szakó felbomlana, hogyha, megá- hogyha ezt az ideiglenes megállapodást alkalmaznánk, veszélybe sodorná ezt, ahelyett, hogy megerősíteni, holott ez lenne az EPA megállapodás fő célja, és az intézményeink nem tudnának ellenállni annak a nyomásnak, amelyet egy ilyen ideiglenes megállapodás alkalmazása jelentene. De az EU prioritása a ratifikáció, a, a végrehajtás, illetve ezzel kapcsolatos kérdések. A levél egyébként ellentmond a 2009-es LK határozatnak is, a tanácsi határozatnak, amely arra kérte az EU-t, hogy rugalmasnak mutatkozzon a tárgyalások során, és az agályos kérdésekre térjen ki. A delegáció ellátogatott Dél-Afrikába, kb. 6 héttel ezelőtt, és a parlamenti képviselőkkel együtt megvitattuk ezt a kérdéskört. Az elnök, illetve az alelnök, a dél-afrikai delegáció elnöke írt is de hűt biztos elnöknek, biztosnak. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos lépés annak érdekében, hogy politikai lendületet adjunk ennek a folyamatnak. A SZEDEK EPA csoport most egységesen lép fel, már ami a jövőt illeti. Úgy gondoljuk, hogy fel kell függeszteni a végrehajtási és ratifikációs folyamatot, és mozgásteret kell biztosítani számunkra, hogy lezárhatjuk a tárgyalásokat. Hiszünk abban, hogy ez lehetséges, rövid időn belül a kritikus, függőbe levő kérdéseket meg lehet oldani, és 14 hónap elteltével, miután nem sikerült a holdpontról elmozdulnunk. A magasrangú tisztviselők megkezdték a tárgyalásokat, és számítunk arra, hogy a jó szándék minden fél részéről elő tudja mozdítani ezt a folyamatot, és így belátható időn belül a függőbe levő kérdéseket még tisztázni tudjuk, és egy teljes körű EPA megállapodás jön létre a kereskedelmi termékekre vonatkozóan egy észszerű időn belül. Azt hiszem ennyi lenne a részemről, elnök úr. Itt, van, itt vannak velem Lionel October kollega, a küldöttség vezetője, Leke kollega és Szintle Kozza, akik szintén részt vesznek ebben a folyamatban, de még egyszer köszönöm ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Nos, Nyissuk meg akkor a vitát, az eszmecserét a bizottság tagjai közül. Először Krisztiana Muscardini a néppárt részéről. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, nagykövet úr, amiért ilyen precízen, részletesen bemutatta a kapcsolatokat. Ezeket majd még egyszer áttekintjük egészen részletesen. Nagyon érdekes felvetései voltak, szeretnék azonban két további elemet is említeni, amelyek nagyon fontosak számunkra. Hogyan járulhatna hozzá Dél-Afrika ahhoz, hogy a dohai forduló pozitívan záruljon? Tudom, hogy ezt kívánatosnak tartják önök is, hogyan mozdítanák elő ezt a folyamatot, ezt a kedvező kimenetelt. Ebben a szakbizottságban foglalkoztunk egy javaslattal, amely az Európai Parlament részéről érkezett. És tulajdonképpen a tanácskozások során megállapítottuk azt, hogy Dél-Afrika nyilvánvalóan a mi oldalunkon áll, a mi nézeteinket képviseli, nevezetesen úgy gondolja, hogy bizonyos országok, amelyek az elmúlt évek folyamán feltörekvő országokként léptek fel, ezeket most már nem szabad egy kalap alatt kezelnünk a sokkal szegényebb országokkal, hiszen vannak olyan országok, amelyek jelentős gazdasági fejlődésen mentek keresztül, mások még mindig nagyon nagy gazdasági nehézségekkel küzdködnek. Ön hogy látja ezt a helyzetet a dohai forduló háttere előtt. Te Hücht biztossal is beszélgettünk már erről a kérdésről, nevezetesen, hogy Afrikában a legutóbbi időkben két nagyon nagy gazdasági erővel rendelkező ország, Kína és India, olyan politikát követett, amelyet már-már agresszívnak is nevezhetnénk. Mondhatjuk úgy is, hogy befészkelték magukat bizonyos afrikai országokba, és a kereskedelemben is hatalmas növekedésre tettek szert. Európa tehát, mint tudjuk, nagyon fontos partner, ami Afrika és Dél-Afrika fejlődését illet, és természetesen azt szeretnénk, hogy a kereskedelem ott növekedhessen, de ön hogy látja ezt a részben már, már agresszívnak mondható előretörését Kínának és Indiának? Úgy gondolja, hogy ez összeegyeztethető lesz a mi politikai és gazdasági jelenlétünkkel a jövőben? Köszönöm, Lőv úr, a szocialistáktól. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ange úr. Zum EPA. Köszönöm, elnök úr, az EPA-val kapcsolatosan. Én is úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy közösen az összes szadak országgal aláírjunk egy ilyen egyezményt, és hogy ne arra törekedjünk, hogy előzőleg átmeneti egyezményeket írjunk alá, hiszen a Vámunióval, a szadak térségben érvényesülő Vámunióval természetesen egészen más regionális összefüggések jöttek létre, mint ahogyan azt a Föld más régióiban ismerhetjük. Ezért nem igazán lenne észszerű, hogyha egyes országokkal vámunióra vonatkozó egyezményt írnánk alá, másokkal pedig nem. Ezért, nagykövet úr, csak is támogathatom, hogy minél előbb arra törekedjünk, hogy közösen tárgyalóasztalhoz üljünk, és egy végleges EPA egyezményről tárgyaljunk. Úgy gondolom, hogy a Dél-Afrikával kötött egyezmények és a vele folytatott tárgyalások révén egyre nőtt a bizalom, ami nyilvánvalóan nagyon sok pozitív gazdasági folyamányjal járt Dél-Afrika számára, de természetesen számunkra is. A 90-es évekbeli tárgyalások nem voltak egyszerűek, négy évünk betelt, még végül sikerült tető alá hozni az Afrikával kötött megállapodást. Mindezek ellenére ez egy stabil pont, és úgy gondolom, nem szabad kockára tennünk ezt azáltal, hogyha most egy átmeneti EPA egyezményt kötünk, és ezáltal a többi térségbeli országot pedig kihagyjuk ebből a folyamatból. Nagykövet úr, még egy kérdésem lenne egy másik ponttal kapcsolatosan, nevezetesen. Tudjuk, hogy a cukor nem tartozott eddig a kereskedelmi egyezmény hatája alá. Információim szerint Dél-Afrikában egyre több kisgazda tevékenykedik a cukortermelés területén a földreform révén, és egy piac, a piac megnyitása a, pedig az EU részéről erősítené ezt a, ezek fejle, fejlődését. Köszönöm. Thank you, Janik. Köszönöm szépen, Janik Lado, a zöldektől. Köszönöm szépen, nagykövet úr. A rögbi és a labdarúgó világbajnokságokat szervezték meg. Hát a rögbi az talán nem volt annyira zökkenőmentes politikai és szervezési érde, értelemben, mint a, a labdarúgó világbajnokság. Na jó. A kereskedelmi megállapodás keretében Európa mindig is a, a vto n belül elsősorban a mezőgazdaság liberalizálása mellett állt ki. Az európai fél ma ezt a tárgyalások, a VTO tárgyalások zsákutcája stagnálását követően újra felvetjük. Kevésbé kell korlátozni az áruk forgalmát. Úgy nem tudom, hogy ilyen korlátozott program ér, jó-e Dél-Afrika szempontjából. Dél-Afrika, Brazília, Kína, India olyan országok, amelyek nagy súlyt, egyre nagyobb súlyt nyernek a többoldalú kapcsolatok keretében is, nélkülük nem lehet már szinte semmit elérni. Kopenhága óta Kína az Egyesült Államokkal együtt más képet követ a többoldalú kapcsolatokról. Ez szinte egyfajta gentleman's agreement keretében az államokkal egyes külön-külön megállapodásokat akartak kötni. Nemzetközi szinten pedig ez azt jelenti, hogy az egyik követné a másikat. Európa viszont mindig szélesebb szempontokat követett, az ENSZ értelmében szerette, vagy az ENSZ szellemében próbálta ezeket a folyamatokat terelni. E, Dél-Afrikának mi a véleménye a több oldalú kapcsolatokról? A másik dolog, Európa a fenntarthatósági kritériumokkal kapcsolatban a, az öko üzemanyagokra vonatkozóan új kritériumokat kíván meghatározni. A fenntarthatósági kritériumok mennyire fontosak Dél-Afrikában? Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdések eh, ezek, de azt kérem az ezután felszólalóktól, hogy rövidre fogják. Eh, Dermot úr. Nagykövet úr, a nemzet, a Commonwealth-ben is mindig fontos szerepet, a Commonwealth kereskedelmében is fontos szerepet játszik Dél-Afrika, és ebből a szempontból kérdezem, ugye a világ második legnagyobb gazdaságává válhat az előrejelzések szerint a feltörekvő országok körében. Kérdésem, hogy a brit jogrend, nyelv milyen előnyökkel szolgált ebben a folyamatban. A GUE képviselőjének adom meg Hát érdekes dolog, hogy a brit Commonwealth-t emlegetjük ebben az összefüggésben. Ezzel együtt gratulálok dél-afrikai vendégeinknek. A labdarúgó világbajnokság megszervezéséhez. És ahhoz, hogy igen nehéz törékeny időszakban is megtalálták a, az ehhez szükséges mozgásteret. A fejlesztés és helyreállítási tervek idején jelentős nyomás nehezedett az országra a költségvetésen keresztül. Nagyon fontos, hogy megtartották a dél-afrikai állam pénzügyi stabilitását, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezt fontos, hogy nagyra értékeljük. A kérdésem a következő. Hogyan kívánják a makrofinanciális stabilitást a jövőben ilyen ambiciózus tervek mellett, helyreállítás és fejlesztési tervek mellett a mostani körülmények között tartani? A második dolog pedig a bevándorlással kapcsolatos. Igen, Dél-Afrika kulcsfontosságú szerepet tölt be a, az afrikai kontinens integrációjában. De Dél-Afrika jelentős mértékben célpontja a környező országokból érkező migrációnak. 2008-tól már láttuk a a bevándorlók és a, az elsősorban az imabei berávándorlók és az ország lakosai közti összetűzéseket hogyan próbálnak a migráció nyomásának ellenállni. Az EPP képviselője Sztársné úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm nagykövet úr önnek is, hogy eljött szakbizottságunkba, és gratulálok mindenki máshoz, ahhoz, hogy fantasztikusan szervezték, bonyolították meg, le a bajnokságot. A médián keresztül én is követtem a mindenféle, tehát a, viz, a nyomtatott és a vizuális médián keresztül látható volt. Mindenki remélte, hogy jól fog zajlani az esemény. Nagy megkönnyebbülés volt, hogy valóban így is történt, és a végeredmény fantasztikus. A következő utáni olimpiára való jelöl, jelentkezésüket éppen ezért örömmel fogadtam. Ugye amikor 2008-as Pekingi olimpia volt, akkor látható volt már az önök ereje, kijelentették, hogy önök domináns ország, és minden lehetőségük megvan. Ez a fajta vezető szerep, amit az emberek fontosnak tartanak, amit várnak, és önök mindezt jól is teljesítik. Én azt kérem, kérdezem önöktől, hogy a vezető szerepel kapcsolatban mi mit tettünk. Ugye nagyon világosan elmondta az EPA-val kapcsolatban is, hogy nagyon bonyolult, de ön érti és látja az EPA a, és regionális jelentőségét is és az egész kontinensre kiterjedő jelentőségét, és biztos vagyok, hogy ezt is értik, látják. Az önök vezető szerepe a többi országot nagyon sok mindenben segítheti. És nem a legszebb dolog, persze a legjobb, amit kérdezek, de a valóság része. Mi a helyzet a korrupcióval? A korrupció nem csak a kontinens problémája globális, de talán Afrikában különösen az remélem, hogy fellépnek ellene, biztos, de akkor, amikor a több száz milliós építményeket láttuk, a milliárdos építményeket, felmerült bennem a kérdés. Tehát e, erre a két dologra szeretném, ha leagál, reagálna az EPÁN belül a vezető szerep és a korrupció elleni harc. Köszönöm. Nagyon rövid leszek, elnök úr, és nagyon sajnálom, hogy én vagyok az első ember, aki alapvetően megkérdőjelezem az elköltött pénzeket, a VB-vel kapcsolatos pénzeket. Alapvető ellentmondás van itt. A stadionok minősége, és hogy több millió embernek még folyóvíz sincs az otthonában, nem hogy tisztességes otthona. Ez szerintem nem olyasmi, amihez gratulálni kell. Persze az építőipari vállalatok nyilvánvalóan nagy hasznot húztak, de a délafrikaiak többsége nyilvánvalóan nem. Nagykövet úr, hadd mondjam el azt is, hogy zavaró az is, hogy a a szakszervezetek és lakosok békés tüntetését kvázi kriminalizálták a, a sztrájkoló biztonsági dolgozók demonstrációját, pontosan akik azért tüntettek, mert kizsákmányolták össze. Az afrikai munkásosztály munkásosztályt nyomták el, aki a gonosz apartheid rendszer ellen harcolt. Nagykövet úr, legyen szíves, mondja el, mi a helyzet a korábbi megoldatlan tárgyalási helyzettel, amit ön is említett, a Dél-Afrika EPA között. Mik ezek a megoldatlan kérdések, kérem konkrétan? Azok az országok, amelyek az EPA-t készek aláírni, azok hogyan viszonyulnak most önökhöz más kérdésekben. Végül pedig a jövőbeni kereskedelmi megállapodásoknál mi lesz a dél-afrikai kormány alapfilozófiája? Ugye a DNC hagyományosan radikális bal oldal felé néző gazdaságpolitikát folytatott most a, a kereslet alapú liberalizáció, privatizáció a szolgáltatások gazdaság terén vajon hogyan befolyásolja a kereskedelmi megállapodásokat, és hogyan fogja mindez a több millió Afrik, dél-afrikai szegény érdekét szolgálni. Köszönöm szépen és Michael Cashmannek adom meg végle, végül a szót, aki egyben az EU dél-afrikai delegáció vezetője is. Michael, üdvözlünk. Ugye már késő, késésben vagyunk, úgyhogy légy rövid. Igen. Úgy gondolom, hogy a bátorság a forrása a, a bölcsességnek, Úgyhogy eh, úgy, tesz, úgy nem teszek úgy, mintha az EPA kérdésekkel foglalkoznék, hanem a következőt eh, hadd mondjam meg. Ugye a közelmúltban jártunk ott, és az infrastruktúra ráfordítások úgy tűnik, hogy valóban a fejlesztők nem csak a fejlesztők érdekét eh, szolgálta, hanem a délafrikai lakosság is nagyon pozitívan értékelte. Május 25-26-án a parlamenti képviselőket tárgyaltunk, és felvetettük az EPA problémáit, illetve mindkét oldalát. Karel de Höt azt mondta akkor, hogy véleményünk szerint négy minisztériumot érintő minisztériális találkozóra van szükség, amelyben meghatározzák és konszolidálják azt a politikai akaratot, amely ahhoz szükséges, hogy sikeresen záruljon le ez a tárgyalási kör. Pozitív volt a reakció erre, és a legfontosabb elemei ennek a következők. A biztos már vá, ugye örül a következő EU-afrikai csúcs találkozónak, ahol közösen értékelhetik az afrikai partnerekkel a jelenlegi helyzetet, és a szolgálat feltárja azokat a lehetőségeket, hogy a SZEDEKEPA országokkal együtt a nyári szünetet követően egy csúcs találkozót szervezzenek. Ez valóban pozitívum és egy lépés előre. Üdvözlöm egyébként azt, hogy szakbizottságuk ellátogat Dél-Afrikába, mert úgy gondolom, hogy ez ez, ennek során támaszkodhatnak az ottani jó személyes és intézményi kapcsolatainkra. Hadd mondjam, hogy nagyon fontos az is, hogy nyíltan és őszintén kezeli a problémákat mindkét fél, tehát mindkét, mindkét fél része a megoldásnak. Hadd kérjem azt is, hogy tájékoztassanak majd a látogatásukról, Elképzelhető persze, hogy elmehetnék én is, de ennél sokkal fontosabb, hogy tájékoztassanak, hogy tudok-e segíteni bármilyen formában. A nagykövet úrnak pedig külön megköszönöm azt, hogy brilliáns és pozitív módon nyilvánul mindig a, vagy fordul az EU és az EU tagállamok felé. Köszönöm, Michael, mint mindig most is nagyon jó volt a hozzászólásod, és ezzel megadom a vendégünknek a lehetőséget, hogy a sok-sok kérdésre, megjegyzésre reagáljon. Biztos vagyok abban, hogy mindegyikre tud elfogadható időn belül válaszolni. Köszönöm szépen. Elnök úr, én két percig válaszolok, és aztán a kollégáim fognak, eh, fogják folytatni röviden. Amikor Dél-Afrika demokráciává alakulhatott, akkor nem pusztán belföldi kérdésekre, belügyekre eh, koncentráltunk, mert felismertük, hogy nagy, nagyobb szerepünk van. Természetesen eh, a globális közösség eh, számára is fontos volt. Ez soha nem volt erre persze korábban még példa. Nagyon sok problémát örököltünk, és nagyon sok probléma menet közben merült fel. Nem hiszünk az egyoldalú globális közösségben. Dél-Afrika egy szabályok mentén működő multilaterális világban hisz. Még akkor is, ha vannak kisebb csoportosulások, mint a Kopenhágában az alapcsoport, vagy az IPSA, mégis mindezt azért hozták létre, hogy a multilateralizmus, a többoldalúság erősödjön. A többoldalú kapcsolatok az, ami a külpolitika kulcsát képezik a mi szemünkben. Meg kell, hogy mondjam azt is, hogy Dél-Afrika, Dél-Afrika a béke és stabilitásban csöndes szerepet tölt be, mert, de fontos szerepet, mert nem mert felismertük, hogy nem lehetünk a béke és boldogság szigete a szegénység tengerében. A mi, a mi ö, életsorsunk a kontinensét behatározza meg, és attól függ, több milliárdot költünk belföldi kihívásokra, a béke és biztonságra. Persze a kontinensen is évente, Zimbabwe, Szudán, vagy a kontinens egyéb részein. Mindig is megmaradt tehát az a kritika, hogy hova kerülnek a források. Ha, ha csak eh, intravertált, befele forduló módon a belföldi kérdésekre eh, eh, figyelnénk, nem pedig a globális kihívásokra, akkor az nem a dél-afrikai politika. Dél-afrika politikája az, hogy igenis a belső kihívásokkal párhuzamosan meg kell értsük azt is, hogy az afrikai kontinens része vagyunk, és Afrika kihívásai, Dél-Afrika kihívásai is. Ugyanakkor persze azt is fel kell ismernünk, hogy Afrika a globális közösség része kell, hogy legyen politika, sport és egyéb kereskedelmi fronton is. Ez motiválja Afrikát. Ami a Doha kört illeti, nos, kollégám fog erről szólni, de mindig is vezető szerepet próbáltunk a VTO-n keresztül a fejlesztés során betölteni, és reméljük azt is, hogy az eredmények a fejlesztési célokat igazolni fogják. Köszönöm szépen, átadom kollégámnak a szót ezzel, elnök úr. Dohával kapcsolatban. Dél-Afrika rendkívül aktívan támogatta a Doha tárgyalásokat, és továbbra is azon vagyunk, hogy mielőbb lezáruljanak. Hiszünk abban, hogy teljes fejlesztési körre van még lehetőség szűk programmal. Ugye az volt a, pré, a cél, hogy a fejlődő országok igényei alapján tárgyaljunk a fejlesztésről, és ezt támogatjuk. Természetesen támogatjuk a többoldalú kapcsolatokat. A kétoldalú kapcsolatok másodlagos jelentőségűek. A fenntarthatóságnál például a kétoldalú kapcsolatokkal szemben mi a WTO szintjén a többoldalú kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt. Tehát még a kétoldalú kapcsolatoknál is megpróbálunk korlátozott dolgokban csak eljárni, hiszen nem hiszünk abban, hogy több ezer kétoldalú megállapodással meg lehet oldani a világ kihívásait. A cukor kérdésére, ha térjek gyorsan ki. Mint tudják, Dél-Afrika Dél-Afrikát a legtöbb ország diszkriminálja. Fejlődő országok hozzáférnek az európai piachoz, és cukorpreferenciát kaptak. Európának, Dél-Afrikának nincsen koncesziója. Ennek a fejlesztési hatása jelentős. Több ezer vidéki, fekete gazda, aki ugye a kiterjedt mezőgazdasági és földreformmal kezdte meg tevékenységét, szenvedi majd ennek kárát. Úgy gondoljuk, hogy a fejlődő országokhoz hasonló hozzáférést eh, szeretnénk mi is a cukorral kapcsolatban elérni. Végül pedig a megoldatlan kérdések. Nos, ezek alapvetően három dolgot jelentenek az EPÁN belül. Az egyik a piaci hozzáférés. Amikor eh, a TDCA-ról tárgyaltunk, akkor korlátozott hozzáférést kaptunk a feldolgozott mezőgazdasági termékeinkre az európai piacra, és akkor azt mondták, hogy majd az évtized végén újra térünk, visszatérünk erre. Úgyhogy reméljük, hogy a piaci hozzáférés kérdése az EPEN belül jelentős kérdés lesz majd. És a kedvezményezett országok záradéka, a kereskedelmi kapcsolataink harmadik országokkal, ez a másik, ami még megoldatlan, és a harmadik megoldatlan kérdés az az, hogy az átmeneti EPA új struktúrákat próbál ránk erőltetni. Ott van ugye a SZAKó, amely a legrégebbi vám szervezet, és a SZEDEK. Ezeket az intézményeket szeretnénk megtartani, nem pedig újakat, amelyet a, az időszakos EPA próbál ránk húzni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, nagykövet úr és a delegáció egyéb tagjának is köszönöm ezt a nagyon hasznos eszmecserét. Minden bizonyal nem ez volt az utolsó alkalom, hogy eszmét cseréltünk, úgyhogy továbbra is kapcsolatban maradunk. Szeretném még azt jelezni, hogy ez az első delegációnk, amely ugye Afrikába látogat ebből a szakbizottságból, úgyhogy örömmel nézzünk a gyümölcsöző együttműködés elébe. És reméljük, hogy sikerrel zárul majd ez a delegáció. Köszönöm szépen! Ezzel pedig lezárjuk az ülésünknek ezt a részét. Még van egy zárt ülésünk, David O'Sullivan, a kereskedelmi főigazgatóság főigazgatójának részvételével, tehát mindenki, aki elhagyja a termet, ez az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt, úgyhogy mindenkinek egy nagyon kellemes nyári szünetet kívánok. Önöket pedig arra kérném, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el a termet, és a párbeszédeket, a beszélgetéseket kérném, hogy a termen kívül folytassák. Take an outside the room.